Guten Tag, good afternoon. El kell, hogy kezdjük a munkát. Jó napot kívánok. Mindig pontosan érkezem, de mindenkinek meg akartam adni a lehetőséget, aki még nem érkezett meg, hogy jelen legyen. A polgárok, az európai polgárok érdekében az egyik lehető legfontosabb jelentést fogjuk most tárgyalni, amely valószínűleg a gyermekeinket, unokáinkat és Európa jövőjét érinti. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha az ülések nem párhuzamosan futnának egymással, és minél több kolléga az ilyen alkalmakor jelen lehetne. Talán ezt esetleg az ülések szervezői felé üzenetként küldhetjük. Kedves kollégák, az új program az elképzeléseink szerint egy új nevet kapott, nem kívánok mindent megismételni, eh, amit elmondtuk. Use Education Yes. Ez lesz az új program neve. Tehát az igazi nevet kapja most már ezt a programot, semmit sem veszünk el, hanem mindent meghagyunk úgy, ahogy van. Yes Europe, ez lesz tehát a program neve, és a jövőben csak a Yes Europe-ról fogok beszélni, feltételezve az, hogy a kollégák egyet értenek velem, és ugyanúgy gondolkodnak, ahogy én. Erről eh, fogunk persze még szavazni, de ahogy ismerem a kollégákat, legalább annyira értelmes hozzáállást tanúsítanak, mint én. A jelentés tervezete, a jelentésem tervezete már 235 módosító indítványt kapott, és kialakult az a helyzet, hogy valamennyi kolléga már nem az én jelentésemet módosította, vagy azt kell, hogy módosítania, hanem a bizottsági tervezethez kell igazodnia. Az a helyzet alakult ki, hogy összesen 606 módosító érkezett, amit részben lefed már a jelentésem, de mégiscsak be kellett ezeket terjeszteni, mert hogy azt támasztják alá, hogy mi egy irányba húzunk, egy irányba haladunk. Ezen túlmenően az Empelő szakbizottság 109 módosítóval, az ITRE 69 módosítóval, a fejlesztési 22-vel, a költségvetési pedig 16 módosítóval élt. Összességében tehát több mint ezer módosító indítvány érkezett, de ne riadjanak vissza, képesek leszünk ezt a több mint ezer módosító indítványt eh, a végén észszerűen kezelni, és a végén nem kell majd ezerről szavaznunk. Nagyon sok kérdésben egyetértünk, így például az ifjúság fejezete tekintetében, amit beleraktam a jelentésbe, ez korábban nem szerepelt benne. Ez egy külön költségvetést kell, hogy kapjon. Tehát egy saját ifjúsági fejezet, saját költségvetéssel. A másik a programnak az elnevezése, erről már beszéltem, és az a tény, hogy vannak olyan oktatási szektorok, ahol a meglévő márkanevek, a Comenius, az Erasmus, a Comenius és a Leonardo a továbbiakban is fennmaradnak, és elő fognak a jövőben is fordulni. Aztán sok módosító indítványjal egyezően meghatároztunk az egyes oktatási szektorokban minimális allokáció. És láttuk annak szükségességét is, remélhetőleg mindenki látta, hogy konkretizáljuk a bizottságnak a tervezetét, azon tevékenységek esetében, amelyeket az egyes programok támogatni hivatottak. Kettedben nagy nehézségek voltak, hogy kitaláljuk, hogy mi mindent akar a bizottság tenni, és úgy gondoltuk, hogy túl sok mindent már nem is tud tenni, míg nem aztán baráti módon a bizottság megmutatta, hogy hol találjuk meg a konkrét tevékenységeket. Hát én nem vagyok cserkész, nem az a feladatom, hogy itt az ösvényeket fel kutassam, de most végre jobban látjuk ezeket a dolgokat. Ahogy megállapíthattam, a módosító indítványok alapján a tanácsa együtt támogatjuk, hogy a Jean Monnet program keretében továbbra is támogassuk az intézményeket. Vannak ugyan kis eltérések az álláspontjainkban, de az de ez egy olyan pont, amiben úgy legalábbis nagy részben mindannyian egyetértünk. Engedjék meg, hogy megnevezzem azokat a pontokat, ahol vannak nézeteltérések. Egy ilyen nagy téma van a módosító indítványok tükrében, és a külső véleményformálók véleményt ismerve is, a garancia vállalási eszköz. Az árnyék körében már intenzív vita folyt erről, és két alkalommal a bizottság is eszmét cseréltünk erről a kérdésről. Már most el kell, hogy mondjam, hogy én a Master Loan lehetőségét támogatom, senkit sem kényszerítünk arra, hogy kölcsönt vegyen fel, de legalábbis biztosítani kell a lehetőséget, ugyanis azt gondolom, hogy ez egy fontos eszköze annak, hogy az egyetemi hallgatóknak lehetővé tegyük, hogy külföldön mesterképzésben vegyenek részt. Egy egész éves vagy több éves képzésben. Pontosan azok számára jelent ez lehetőséget, akik nem mernek megtenni egy ilyen lépést, hogyha nincsen pénzügyi hátterük ehhez. Vannak kollégák, akik ezt a pénzügyi eszközt nem támogatják, mások további garanciák beépítését kérik, és a lehető legszociálisan érzékenyebb formában kívánják kialakítani. Úgy gondolom, hogy a bizottságot, engedjék meg, hogy így fogalmazzak, rá tudtuk venni arra, hogy részletesebb információkat adjon a humanitáriusabb, a szociális szempontból érzékenyebb tervezet kialakítása irányába. Volt egy árnyékelődő megbeszélés, ahol expressis verbis kifejezetten ezt leszögeztük. Néhányan a doktoranduszokat szeretnék eh, kifejezetten expressis verbis célcsoportként meghatározni. Tehát most jönnek a doktoranduszok. Tehát néhányan a doktoranduszokat kifejezetten meg akarják nevezni célcsoportként a mobilitás esetében. Én úgy gondolom, hogy ez szükségtelen, mert hogy ők is a hallgató körébe tartoznak, és így tehát így vagy úgy részt vehetnek a programban. Úgy a bakkalareutátusok, mint a mesterképzésben résztvevők, és a doktoranduszok mind-mind benne vannak a hallgatók körében. Ha ez mégsem válna lehetségessé, akkor a master loan téma esetében esetleg utalni kellene a doktoranduszokra is. Ami a doktoranduszokat illeti, a közös doktori programokat már nem ez a program kezeli majd, hanem a Horizon 2020-as programba kerülnek át. Remélem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban még ad további útmutatást. a Horizon 2020-as programban a Marie Curie részprogram esetében. Kérem tehát a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban adjon még további tájékoztatást. Ami a program céljait illeti összességében, illetőleg a egyes részterületeknek, az oktatásnak, az ifjúságnak a céljait. Itt nagyon sok módosító indítvány érkezett. Egy sokszor elhangzó pont volt a tengeren túli területeknek a részvétele ebben a programban, és a legszélsőségesebb helyzetben lévő régióknak is a figyelembevétele. Hölgyeim és uraim, ez nem kell, hogy problémát jelentsen, hiszen azok az országok, akik ebbe a körbe tartoznak, azok az Európai Unió részét képezik, a francia tengeren túli területek az Európai Unió tagjai, így nem érzem szükségesnek azt, hogy feltétlen külön megnevezzük őket. Beszélhetünk erről, de biztos vagyok abban, hogy őket lefedi már az eddig javaslat, és a bizottság eh, ezt figyelembe veszi. Egy további pont volt, hogy az Erasmus Mundus egy további márkanévként fenn kell, hogy maradjon a nemzetközi dimenzió számára. Tehát a különböző mesterprogramok területén harmadik országokkal való együttműködés számára. Rendben, ez egy jól hangzó név, és elmondja pontosan, hogy mi a célja. Tehát az Erasmus Mundus fenn fog maradni, a programban ugyan nem szerepel ez a név, de még hogyha benne is lenne, ez nem tesz hozzá az eddigiekhez, fenn fog maradni a felső oktatás eh, számára. néhány kolléga módosító indítványjal élt a nemzetközi dimenzió tekintetében, ami a szakmai továbbképzést illeti. Egész konkrétan a szakmai továbbképzés mobilitását lehetővé teendő az általam nyert felismerések alapján, amit a felelősökkel folytatott vitákban nyertem, azt kell, hogy mondjam, hogy a mobilitás a harmadik országok számára a szakmai továbbképzés területén sajnos anyagi szempontból nem biztosítható. De a bizottság a mobilitás, a kooperáció és a politikai kutatás számára a együttműködést lehetségesnek tartja tehát a szakmai továbbképzés területén további együttműködésre van szükség, de sajnos a program anyagi szempontból nem rendelkezik elég forrással ahhoz, hogy a szakmai továbbképzésben a mobilitás harmadik országok számára biztosítsa. Ami a sport fejezetét illeti, ez is egy új fejezet, itt nagyon sok módosító indítvány érkezett, a tömegsportot és a sporthoz való hozzáférést szeretnénk mindenki számára támogatni, és a diszkrimináció mentességet kívánjuk biztosítani. Néhányan azt is kérték, hogy az önkéntes munka is szerepeljen a sportfejezetben, illetőleg az oktatás és a sport közötti összefüggéseket is emeljük ki. Már most elmondhatom, hogy megkíséreljük ezeket az indítványokat figyelembe venni. Továbbá megkísérlem majd a nagyon is vitatott területeket, illetve a sok módosító indítvány által érintett területeket valami fajta kompromisszum keretében kezelni, amelyeket a mai délután, vagy pedig a eh, holnap reggel folyamán meg fogok küldeni önöknek. Tehát mielőtt az árnyékelődők holnap, délelőtt talál, holnap délután találkoznak, már foglalkozhatnak is ezekkel a kompromisszumos javaslatokkal. A sportnak és az oktatásnak az összekapcsolása területén már elmondtam, hogy nagyon nehéz. Na ez most mi? Elnézést, három lap van előttem, három különböző írásmódban, és tehát amit most mondtam, eh, azzal el is mondtam mindent, amit akartam. Nagyon sok módosító indítvány érkezett olyan kényes témákban, mint a master loan, a sport, a költségvetés, erről még nem is beszéltem, és mi volt a harmadik? Tehát, hogy e három témában igyekszünk a nehéz pontokban kompromisszumos javaslatot kidolgozni, és nagyon remélem, hogy ehhez minél több kolléga csatlakozni tud majd. Ezt szeretném mondani, hogy 92 óta folyamatosan foglalkozhattam ezzel a képzési programmal a parlament eh, nevében, és nem emlékszem olyan esetre, hogy ennyire konstruktív párbeszédre kerülhetett sor a kollégákkal, úgyhogy ezért kifejezetten köszönetet mondok. November 27-én fogunk szavazni, erről, addig pedig több megbeszélésre van lehetőség az árnyék előadókkal annak érdekében, hogy a végén egy olyan programot sikerüljön kialakítani, amely a házbeli többséget is, a többség álláspontját tükrözi. Ma a bizottság részéről Korelda úr van jelen, és az ő kollégái kivételesen szeretnék nagyon barátságos hangot megütni a bizottsággal szemben. Tudom, hogy ennek a programnak a kezdetén nagyon barátságtalan voltam, de ez a barátságtalanság vezetett el valószínűleg oda, hogy az, ami most eddig eh, eddig munkaként el lett végezve, az el lett végezve. Tehát kérem, eh, hogy fogadják köszönetemet az önök nagyon is segítő támogatásáért. Nagyon remélem, hogy a végén egy igazán jó eredmény lesz ennek a gyümölcse, hiszen itt eh, akár közös barátunk, akár közös ellenségünket látjuk a tanácsban, talán őket is sikerül majd meggyőzni. Ez volt az én összefoglalom az elmúlt, mindez idáig még nem tisztázott kérdésekről a programmal kapcsolatban, és most nagyon sok kolléga jelentkezett hozzászólára. Mari Teresa Sánchez Schmidt kapja meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy a bizottság javaslatát elolvasom, és címét Erasmus mindenkinek. Az aggály abból adódott, hogy ne felejtsünk el senkit hogy ez a mobilitást szolgáló eszköz minél több felhasználóhoz juthasson el. Ezért úgy gondolom, hogy a módosító indítványok olyan számosak voltak e témában, amilyenek. Komoly vitát folytattunk arról, hogy ki lesz a célközönség ennek a megoldásnak. Valamit azért hat pontos egy csonk ezzel kapcsolatban. Mit is értünk az alatt, hogy hallgató? A hallgató fogalma lefedie azokat is, akik ö, alapképzésben ö, vesznek részt, vagy sem? Hát a terminológiában kellene már először megállapodnunk, mert nem feltétlenül ugyanannyi személyről beszélünk, hallgató-e az is, aki szakképzésben vesz részt. A mobilitást megnyitjuk-e azok számára, akik szakmai képzésben vesznek részt. Országonként a szakmai képzés nem ugyanazt, a, ö, nem ugyanazt jelenti. Vannak, ahol egyetemek ö, ernyői alatt végzik a szakképzést, másod pedig a felsőoktatástól ö, függetlenül intézmények, intézetek foglalkoznak a felnőtt képzéssel. Amikor ö, mi az Erasmus mindenkinek témával foglalkozunk. Én szeretném, hogyha a felsőoktatási hallgatókat céloznánk meg, és azt gondolom, hogy ambiciózus projektet fogsz te, Doris, sikerre vinni, amikor a mobilitási lehetőségekről beszélünk, akkor ezt szeretném. Ami magát a diákhitel megoldást illeti, itt ne keverjük össze a diákhitel kölcsönt az ösztöndíjakkal. A hitel az nem válthatja ki a, a az ösztöndíjat, ez mindenképpen fontos. Harmadik aggályos pont számomra az a hetes cikkben olvasható, a módosítókban is ö, olvashatunk a célközönségről, a, ö, azokról a ö, diákokról, akik ö, munkát keresnek, és a kompromisszumos határozatban úgy döntöttünk, hogy az az időszak, amely után a mobilitás, az az időszak, amíg a mobilitási alapból részesülhet egy, egy munkakereső, az 12 hónap az biztos, hogy a finanszírozási háttér sem annyira jelentős, mint amennyire mi szerettük volna, de azon személyek, akik munkát keresnek, és akik mobilitási ösztöndíjat kaphatnak, azoknak nagyobb lehetőségük van ezután esetleg magára a munka megtalálására is. A sport ez egy új kompetencia, és hát meg kell még határoznunk azt is, hogy ezen új sport hatáskörben az Európai Unió milyen szerepet vállalhat magára. Én azt gondolom, hogy a figyelemfelkeltés a fiatalok körében a legkorábbi figyelemfelkeltés érzékenység fokozása az a terület, ahol minél hamarabb beléphet az EU, annak érdekében, hogy az ifjúság a társadalmi felzárkóztatás, a sporton keresztül felzárkóztatást is szolgálja. Jordán. Köszönöm szépen, Jordán asszony. Milán úrt helyettesíti. Igen, helyette szeretnék szólni, de hát remélem, hogy vasárnap a legjobb eredményeket éri majd el. Több kolléga is utalt már a szakbizottságban az Euró-Mediterrán térség egyetemére. Egy nemzetközi egyetemről van szó, amely egy európai projektnek hála született meg az európai szomszédság politika égisze alatt, és az egyetlen közvetlen eszköze ennek a szakpolitikának személy szerint Barozó elnök úr és más európai politikusok mm, tollából pattant ki ez a, ez a gondolat és fejéből az ötlet, és végül is az első éve az egyetem létrehozásának ez idő alatt az emberek arra összpontosították figyelmüket, hogy láthatóvé tegyék az egyetemet, minél szélesebb körű hálózat épülhessen ki körülötte. 206 intézmény, kutatóintézet 42 országból járult hozzá ezen vezető szerepet játszó egyetem létrehozásához, igen nagyra törő célok mentén. Az egyetem konferenciákat, nyári képzéseket, kurzusokat szervezett, a vezetése az egyetemnek azt célozta meg, hogy végre valóban operatívvá, valósá váljon az egyetem, amely ugye még csak gyerekcipőben jár. Természetesen támogatásra van szükség, nem csak erkölcsi, hanem pénzügyi támogatásra is az Európai Unió részéről, hiszen európai léptékű projektről van szó. Mindenkit arra kérek föl, hogy támogassa az egyetemet, hiszen európai szakpolitikáról és a hitelességéről az EU-nak van itt szó. Mint mondtuk már, ez a célunk, a szakpolitikáinkat be is kell ö, váltani, szavakból tettekre, és ez a projekt egyike lehet ezen beváltásnak. Kosta. Köszönöm szépen. Kosta asszony, nem? Mégsem. Swinburne asszony. Köszönöm, elnök asszony. Emma McClarkin ECR részéről kolléganőm nem lehet itt ma körünkben, hiszen a választó körzetében van, de számos módosított jelentett be és terjesztett be. Amikor a sport területéről beszélünk, az ECR úgy gondolja, hogy konkrétan fókuszálni kell a terepen folytatott sport tevékenységre, és a közösségi megvalósítású, alulról építkező sportot kell valóban megcéloznunk, és azon szervezetek, amelyek alulról építkeznek, valóban átérzik az egy, a, a, a helyi közösség akaratát, szándékát, a társadalmi befogadás, a felzárkózás célját ö, szolgálja az alulról építkezés szintjét segíteni kell, hogy transnacionális nemzeteken átívelő célokat is elérjen, amikor teljesít. Az önkéntes sport előrevitele igen kiemelendő. Az Egyesült Királyságban az olimpiai nyári játékok tapasztalatai is ezt bizonyítják számos résztvevővel. Mi azt javasoljuk, hogy a nem kereskedelmi elemekre kivetett adót el kell törölni, mert az alulról építkezésnek és egyik aspektusát valóban a helyi kezdeményezést gátoljuk ezzel. Amikor kereskedelmi ö, forrásokkal nem rendelkezik maga a, ö, a közösség, akkor itt ö, hogyan segíthetjük az alulról építkező sporttevékenységet, hogyha ilyen ellentmondásosan érvelünk. A harmadik fél ö, hozzáadott értéke is fontos a sport területén, ezért szeretnénk, hogy jelenjen meg ez az elem. A Monnet tevékenység szintjén a kulturális EU költségvetésnek kellene fókuszálni ezen Monnet program tevékenységeire is. Mm, a teljes sportprogramoknál is fontos ez a költségvetési elem a magáról az európai felzárkóztatásról és a hozzáadott értékről van szó. Aggályos a kolléganőm számára a diákhitel garancia eszköz is, és hogy hogyan működik az, mert elég nehezen lehet az EU költségvetési kompetenciát kiterjeszteni ezen diákhitel garanciára. Mi úgy gondoljuk, ha valóban megfelelően megvalósítható páneurópai rendszerben a visszafizetés, akkor szavatolni kellene azt, hogy ez hogyan működik a diákhitel garancia visszafizetése. Az, e- az európai, az, az Egyesült Királyságban azzal a nehézséggel találkozunk, hogy hogyan lehet határokon átnyúló módon a hitel visszatérítését is biztosítani. Potenciális költségvetési öm, eszközökre van szükség annak érdekében, hogy az egyes tagállamokban ezen eszköz ö, végrehajthatóvá váljon az, e, az ECR módosítót nem igazán vették még eddig figyelembe a további aspektusokban, úgyhogy reméljük ezt majd uh, Spákasszony uh, orvosolja. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is örülök, Lokegárd úr, a szót köszönöm szépen, elnök asszony. Minek utána a megbeszélések, a vita közepén vagyunk, én is szeretnék. Eddig is sok mindenről szó esett már. Először is azt szeretném mondani, hogy a dolgok a jó irányba indulnak. Nagyon jó találkozókra került sor, csak néhány megjegyzést tennék az eddig felmerült aggodalmakkal kapcsolatban. Nem titok, hogy az de számára a legfontosabb az egyszerűsítés, a tisztánlátás biztosítása és hát reméljük, hogy sikerül a költségvetési forrásokat növelni. A bizottság ezt lehetővé fogja tenni, ezt ismétlem, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy lesz ilyen emelés a többéves pénzügyi tervben és egy egyszerűsített verzióval dolgozunk a hetedik cikk alapján a mobilitást illetően így kell előbbre haladnunk, ezt a megközelítést tartjuk ö, ö, szem előtt az 5., 8., 10. cikk alapján, és remélem, hogy sikerül jó eredményt elérni a soron következő tárgyalásokon. A költségvetéssel kapcsolatban a 13. cikket illetően mi is azt mondtuk, hogy itt a 76 százalék lenne ugye, a megfelelő, 18 az iskola, 5 százalék a felnőtt oktatás, és ami a minimális kihelyezést, allokációt illeti, az nagyon meghatározó lenne, és éppen ezért biztos vagyok abban, hogy meg tudjuk találni a megfelelő megvalósítást. Ami a kölcsönöket illeti, ez egy trükkös ügy. Nem mondhatom, hogy mindent elértünk már. A tanácsban Látjuk, hogy a, taná, a tagállamok véleménye is megosztott. Az egyik oka ennek az, hogy a tagállamok különböző módon használják fel ezeket az eszközöket. Néhányan extenzívebb módon teszik ezt, mint mások és hát itt van az aggodalom gyökere, különösen az északi államok vonatkozásában. Azt hiszem, hogy meg kell nézni, hogy mi az, ami mindenki számára elfogadható, eddig még nem sikerült megtalálni a mindenkinek megfelelő megoldást, nehéz. Ami az önkéntes részvételt illeti, azt hiszem, hogy a helyzet az, hogy nem fair a jelenlegi javaslat alapján előre haladni, Úgyhogy ezt jobb lenne még egyszer megnézni ezt a kérdést. Még egy dolog az Erasmus Mundusszal kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy igaza van az elnök asszonynak, kell hivatkozás erre, ez egy márka, nagyon sokan élvezték már, és hát most szeretnénk ugye mindent úgy hagyni, ahogy, ahogy volt a, a megnevezéseket illetően, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Az Erasmus Mundus, hát akkor lesz egyel több Erasmus. De ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Köszönöm szépen, Morten Lőkegár. Nagyon is közeledtek az álláspontjaink. Kavada úr, Jean-Marie, tiéd a szó. J'étais fasciné par votre geste euh, de bienveillance. Ah, jóságát az elnök asszonynak egyszerűen alig hiszem, és teljesen szíven ötött. Először is egy rövid megjegyzéssel kezdjem Lokegárt kollégánk is, mint ön is elmondta, hogy évekre van szükség ahhoz, hogy egy közkedvelt márkát felépítsünk, butaság lenne most ebek 30 adjára egyszerűen felhagyni vele. Második gondolatom az elnök asszony felé is fordulok, és az Európai Bizottság képviselője felé is, amikor azt mondom, hogy szeretném, hogyha valahol legalább a preambulumban megjelenne, egy olyan utalás, amely a következő gondolatot fejtené ki az EU, mindig is alap aktusokra, a szén és acél közösségre, közös agrárpolitikára, és 69 bővülés, közös egységes piac, és egyebek. Tehát folyamatosan alapjait bővítette történelme során. Az erasmus kapcsolatban nem sok időbe tellett, miután ez a márga név bevette magát a köztudatba, az egyetemek szférájában kezdte, és aztán később az USA-ban is megjelent. Cedric Klapisnak van egy olyan filme, amely egy spanyol egyetemi diák közösség életét mutatja be, akik közül mindenki Erasmusos diák volt, mindegy, Európában sok-sok minden ellentmondásos volt már, akár az euróról beszéljünk, akár más közös vállalkozásról, viszont az Erasmus mögött mindig ö, gőzelővel mindenki ott állt. 3 a mindez csupán ö, a költségvetésnek, és hát azt gondolom, hogy ez a nagyszerű siker, ez egy sikertörténet része, de e, elégtelen forrása rendelkezik, és egyszerűen bűn lenne, hogyha nem támogatnánk ezt az eszközt, amelyel valóságá válik sok-sok európai polgár számára Európa. Válságos időket élünk, ezt mindenki tudja, de 25 év telt el 1987 óta, és azért azóta már igazán tiszteletben tarthatnánk annyira ezt a programot, és azt, hogy hány millió diák és, ö, és hallgató számára nyílt meg az EU, annak hála és a világ is, hogy létezik, létezik az Erasmus, én azt gondolom, hogy ö, ö, ezt a gondolatot meg kellene ö, jelentetnünk. Bízom önökben, az ön tollukban és ihletükben, ha kell, én magam is múzsaként megfogalmaznám ezt a fogalmat, de annyira, annyira hiteles és annyira közismert az Erasmus, hogy utaljunk is rá. Köszönöm. Át fogom ezt a gondolatot gondolni, de hát határidőkkel dolgozunk a módosítókkal kapcsolatban. Ö, kedves kollégám, ha, ha ö, ezt a módosítót szeretné akár szóban is beterjeszteni, tegye meg. érdemben teljesen egyetértek a gondolattal, és a vita során is megbeszélhetjük, de kérem, minél hamarabb fogalmazza meg ezt a módosítót, hogy tovább dolgozhassunk rajta. Tisztelt elnök asszony, maximum három sorban megteszem, igen, de akár három, akár öt sor, mondja az elnök asszony, a módosító határidő ö, már lejárt ö, válasz. Nagyon sajnálom, hogy ezt a gondolatot eddig nem találtam meg azon ö, tervezetében, de a módosítót várom. Neven a asszony. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Ehm, nebudem opakovať veci, ktoré... Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, nem szeretném elismételni, amit az előttem szólók már elmondtak. Nem ez az utolsó vita ezzel a témával kapcsolatban, az erasmus illetően, az együttműködés, nagyon fontos, és nagyon, nagyon gyümölcsözőnek is mondható, úgyhogy tényleg örülök annak, hogy közeledtünk egymáshoz. A kompromisszumot még nem értük el, de minden esetre nagyon jól ki tudtuk emelni mindannyian, hogy mit tartunk fontosnak, mobilitást, a részvételt, és azt, hogy mindennek előtt a polgárokra és minden polgára összpontosítsunk. Néhányan azon vannak, hogy ezt a programot maximálisan kinyissák, hogy hozzáférhető legyen például a, a, munkanélküliek számára is, de hát erre való az Európai Szociális Alap. Nem lehet a foglalkoztatási problémákat ebben a keretben megoldani. Ha a programot nagyon megnyitjuk, akkor nem lesz elegendő forrás a fiatalok számára, a sport számára, és hát folytathatnám a sort. Örülök annak, hogy nem volt sok ö, megjegyzés, van már néhány kompromisszum, ezek nagyon jók, azon vagyunk, hogy megoldást találjunk, biztos, hogy sikerülni fog, és már elértünk valamit, amit a mi frakciónk nagyon fontosnak tartott, és a kollégák azt mondják, hogy nem csak az intézményeknek kell dönteniük, hanem az érintett embereknek, az érintetteknek, hogyha az intézmények is bevonásra kerülnek, akkor az jó, ennek örülök, eh, hogy ez a javaslat szerepel, és hát ez a hitel vagy kölcsön kérdés, éppen erről folyik a vita, és lesz egy javaslata, illetve van egy javaslat a frakciónknak. Örülök, hogy eddig több javaslatunkat átvették, és hát ez egy közös javaslat lesz. Lokegárd úr ő ma nem vett részt a találkozón, ahol a bizottsággal is találkoztunk, és a bizottság nagyon világosan elmagyarázta az új javaslatát, a parlamenti vita is hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság egyre konkrétabb javaslatokat készít, egyre konkrétabb javaslatokkal áll elő, amelyek egyre közelebb kerülnek az eredeti néppárti javaslat, illetve parlamenti javaslathoz, és hát jó lenne, hogyha a bizottság is többet tudna majd erről szólni, ugyanis nagyon sok képviselő gondolkozott el ezen a témán. A mai találkozó nagyon jó volt, én bízom abban, hogy holnap még tovább jutunk majd a megbeszélések során. A pénzzel, költségvetéssel kapcsolatban nem tudom, hogy ez most éppen, hogy most éppen hogy áll a helyzet, hogy megkapjuk-e azt a pénzt, amit szeretnénk. A tanács képviselője, ha ezzel kapcsolatban nyilatkozna, az nagy örömömre szolgálna. Köszönöm a figyelmüket, de biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz a munkánk. Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki ezen az anyagon dolgozott. Nagyon nehéz volt konszenzusra jutni. A raportőr asszonyal egyetértek a költségvetési kérdést illetően, illetve hát ez egy kérdés, a minisztereinkre is, minisztereinket is érinti, azokat, akik eddig részt vesznek a programban, hogy a Yes Europe-nál le, megmondhatjuk-e csak úgy becslésképpen, hogy hogy áll a helyzet a pénz vonatkozásában, és hogyan néznek ki az egyes tételek az alprogramokra vonatkozóan, ezt jó lenne tudni. És ezt ön hogyan látja ön, asszony, és hát egyben a jelentés felelőse? van-e minimális kiutalások százalékos arányban az egyes pontokra vonatkozóan. Itt valami változásra lenne szükség, és esetleg több minimális forrásra is lehetne számolni, minimum eszközre. Köszönöm szépen, Benne Rapató asszony. Elnézést köszönöm, elnök asszony. Kollégáimhoz hasonlóan én is szeretném kiemelni, hogy számos alkalommal találkoztunk, vitát folytattunk, ez nagyszerű. Számos vitának hála bekerült az új szövegtervezetbe az erasmus kapcsolatban sok-sok gondolat. Kavada kollégám a szóbeli módosítóját támogatni tudom. Ismert, közismert az Erasmus, Lamaszúr úr is elmondta, hogy kockázata áll fönn annak, hogy esetleg nem finanszírozható továbbá már az Erasmus program. Nagyon sokan az állampolgárok közül is meglepődtek, szíven ütötte őket, számos petíciót kaptunk, a polgárokat megérintette ez a hír, és a Yes Europe megint csak valami olyasmi, hogy egy angol kifejezést használunk, egy ismert Erasmus program helyett, finanszírozásról van szó. Jó lenne, hogyha lefordítható lenne mondjuk ez az anglicizmus, ez a Yes Europe minden anyanyelvre, úgyhogy én támogatom Kavada kollégám szóbeliét, az Erasmus Portus, az Erasmus mindenkinek, kifejezés tele érdekében, de nem erről szólt a módosító. Elnézést kérek, lehet, hogy félreértettem Kavada urat. Kavada úr, nem, mondj, elnök asszony azt mondja, hogy a preambulumba kerüljön be valami utalásként. Kavada úr, igen, egy, egy helyen arra is gondoltam, hogy az elején valahol jó lenne azt mondani, hogy igen, a yes, a, hogy valahol, mivel márkanévről van szó, ne csak Yes Europe-ot használjunk, hanem azt is, hogy Erasmus mindenkinek. Folytatom tehát. Ami a hitelgaranciát illeti, fontos kérdésről van szó, a bizottság képviselővel több alkalommal asztalhoz ültünk ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy hitelgaranciát vezethessünk be eszközként, hogy minél több diák Mm, hallgató mesterképzésben hozzáférjen a képzéshez a hitelnek hála. Meghallgatjuk majd a az Európai Bizottság képviselőjének tervezetét. Bizonyára van a tarsolyában valami, amiről majd be kíván ma számolni nekünk, de a bankok a finanszírozás terén milyen konstrukciókkal állnak majd elő, nehogy olyan szelekciós kritériumokat vezessenek be, ahol esetlegesen egyes szakágakat, egyes szakképzéseket, egyes mesterképzéseket kizárnának a rendszerből. Ismerjük azt a vitát is, azt a csatateret, amely e körül a téma körül kialakult, és remélem, hogy konszenzusra tudunk majd jutni. Derüláté vagyok, de majd meglátjuk. Előre ne a medve bőrére. Ami a nemzetközi együttműködést és az Erasmus Mundust illeti, emlékeztetnék arra, hogy széles körben megszavaztak azt az írásos nyilatkozatot, amely az Erasmus Euromedre vonatkozik néhány hónappal ezelőtt. Az Erasmus Mundus, mint átfogó ernyő, és ezen belül a szomszédságpolitikával és együttműködéssel együtt az Erasmus Euromed márka nevet is meg szeretnénk tartani. Ami az említ illeti, és megint csak a szomszédságpolitikában mondanám el, hogy én magam a kultúra és életkörülmények szakbizottság alelnöke vagyok, és ez egy fontos projekt számunkra, de az Emunit Szlovéniában én egyfajta mérföldkőként, egyfajta modellkísérletként fogom föl, és hogyha létezik egy mediterrán, földközi tengeri egyetemi hálózat, akkor valahol ez egyfajta laboratórium munkaként működhet. Köszönöm. Most valamennyi kérdést, amit fel kellett tenni, feltettünk. Most én is mondanék valamit, és utána a bizottságnak is megadnám a szót, hogy szükség esetén kiigazítsanak engemet. Úgy gondolom, hogy nem értetél engem helyesen. Én úgy gondolom, hogy a szakképzés biztosító iskolák benne vannak a javaslatban, és az ő diákek mobilitása is biztosított az Unióban. Én a nemzetközi mobilitással foglalkozó indítványokról szóltam, ezt nem tudjuk finanszírozni. Tehát az Európai Unió határain túli szakmai továbbképzési mobilitásra nincs meg a pénz, ezt nem tudjuk támogatni. Tehát a szakképzés is beletartozik a diákok körébe, és ők a régi Leonardo program keretében többek közt megkapják a, mobilitásra a támogatást. A 12 hónap és az álláskeresés témája Nevedalova kolléganő elmondta, hogy van lehetőségünk a szociális alapon keresztül ezt támogatni, az európai szociális alapon keresztül. Ezért itt most inkább az oktatásra, képzésre helyeztük a hangsúlyt, és nem a munkanélküliség kérdésére, de talán ezt a 12 hónapos időszakot, álláskeresési időszakot ki lehet bővíteni, talán a bizottság erről is elgondolkozhat, hogy a 12 hónapot 14-15 hónapra hosszabbítja meg. Ez egy olyan kérdést, ami nyilván pénzügyi kockázatokat is rejt magában. Ami az Euromediterrán Egyetem kérdését illeti, a probléma az volt, hogy a bizottság hat intézmény közül négyet rostált ki, kettőt tartott meg, azt mondtuk, hogy ez igazságtalan, vagy mindenkit kirostálunk, vagy egyet sem, ezt tette a tanács, most aztán mindenki benne van a javaslatban, de hát nincsen arra pénz, hogy új intézménnyel bővüljön ez a kör. Én kértem, hogy ne tegyenek erre a javaslatot. Most ennek az intézménynek az ötlete, az alapgondolata az kitűnő, de én sokat voltam olasz egyetemeken, és pont az olasz egyetemek azok, amelyek a mediterrán, az euromediterrán egyetemek akikkel együtt dolgoznak. Tehát ők ezt már elvégzik ezt a feladatot, hogy most nem kell újra feltalálnunk a csőbe a lukat. De hát alapvetően ez az ötlet már régóta itt van, voltam Bolonyában, ők már hosszú ideje, legalább 15 éve folytatnak ilyen munkát. Ez a saját tapasztalatom. Tehát az ötlet jó, de én magam egy ilyen indítványt nem tudok támogatni, mert hogy akkor más ilyen indítványokat is támogatnunk kellene, ami hasonlóan megalapozottak. Tehát a hat, hatos számon, a hat intézmény körén nem tudunk túllépni már. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ez a véleményem. Swin, Swinburne asszony által elmondottakkal, McLarkin asszony álláspontjával kapcsolatban úgy gondolom, hogy a sport esetében az önök javaslataiból átvettünk néhányat, nagyon sok módosítóval éltek, de hát még nem jutottunk el arra, hogy egy igazán eh, csattanós, ütős javaslat találjunk elő. Holnap legkésőbb meg lesz az ezzel kapcsolatos javaslatunk, McClarkin mondja, hogy elküldjük, de hát fontos az európai dimenzió nyilvánvalóan nem tudom, hogy hívják a London melletti helyet, most nem mondhatjuk azt, hogy eh, ezt támogatjuk, hiszen ezzel akkor nyilván nem csak Európát támogatjuk. Nyilván a helyi kezdeményezéseket eh, nem tudjuk támogatni, hogyha azoknak semmi közük az európai dimenzióhoz. Ez Londonnak a dolga. Amit mi teszünk, az az, hogy olyan dolgokat támogatunk, aminek európai dimenziója van és lehet, hogy ez McClarkin asszony elképzeléseivel eh, nem feltétlen vág egybe, ezt meg tudom érteni, de nem tudok olyan dolgot támogatni, aminek nincsen európai dimenziója. Nem azért, mert az egy rossz kezdeményezés, hanem azért, mert ez nem a feladatunk. Ez a Londonnak a feladata, vagy Edinburghnak a feladata. Ami pedig ezt a eh, hitelt illeti, az Európai Uniónak a költségvetési hatásköre alapján Eh, itt az Európai Beruházási Bankról és az egyes országoknak a pénzintézeteiről van szó. Nem igazán értem, hogy miért terjesztették be ezt az indítványt. Löke Gortúr. A haszonnak a kérdése nagyon nehéz. Ön azt mondja, hogy nem tudjuk használni ezt, hiszen már van egy ilyen eszközünk, a németeknek is van egy ilyen eszköze, a svédeknek is van ilyen eszköze. És ez egy további történet, amit nem tudunk pótolni. Az a helyzet, hogy nagyon sokan az önök országában valószínűleg eh, egy Dán támogatást vesznek igénybe, és ezért ezzel az ajánlattal, ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, vagy nem tudnak. De hogyha Nagy-Britanniára gondolok, és arra, hogy mennyi Erasmus diák érkezik onnan, akkor azt kell mondjam, hogy nem olyan nagy a számuk, mint ahányan, Amerika, mint ahányan Nagy-Britanniába menni akarnak. Hát miért nem akarnak a brit diákok eh, a mobilitással élni? Hát ez nem a mi, nem a mi feladatunk ezt eldönteni. Itt nyilvánvalóan ez nem működhet önkéntes alapon. Mi az Európai Unió valamennyi polgára számára szolgáló programot akarunk felállítani. Aki akar, az részt vehet ebben, úgyhogy minden más eh, az teljesen minden más az kizárt. Az, hogy önkéntesen lemondjanak dolgokról, ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges egyetlen program esetében sem. A Comenius esetében sem, az Erasmus esetében sem. Természetesen mondhatja azt, hogy jó, az Erasmusban mi nem veszünk részt, ugyanakkor a diákok lehet, hogy azt mondják az ön országában, hogy dehogy is, hát én abban részt akarok venni. Aztán itt szólt a költségvetés kérdéséről, er, én nem szóltam, mert hogy ezen még dolgozom, az ülés után fogok vele foglalkozni, de már most elmondhatom, hogy a 76 százalékos számarányal nem értek egyet. Hajlandó vagyok a 90 százaléktól eltekinteni, amit ugye eredetileg terveztem, de úgy gondolom, hogy a 83-84 százalék körül valahol meg kell állapodnunk. De egy dolgot már most elmondhatok, és talán ez elhangzott mástól is, meg fogjuk teremteni a program keretében annak a lehetőségét, hogy egy hogy egy szektorokon átívelő együttműködés alakuljon ki és erre számarányokat fogunk meghatározni. Most még nem vagyok kész a munkával, de holnap a postaládájukban ott lesz korán a javaslat. Úgy gondolom, hogy itt egyre jobban közeledünk egymáshoz, és jó lenne, hogyha a bizottság most végre elvégezni azt, amit már más programok esetében hat évvel ezelőtt szeretnénk, szerettünk volna, tehát ez a szektorokon átívelő megoldás. Ezt szeretnénk, és szeretnénk indikatív jellegű minimális számokat, amik amiknél ki, a lejjebb nem lehet menni. Különben túl sok lehetőséget, mozgásteret biztosítunk a hivatalnokokat. Mi vagyunk itt a megválasztott képviselők, nem fogunk az örökké eh, valóságig várni, vissza kell mennünk és felelnünk a választópolgároknak, úgyhogy ezt önök is értsék meg. Nevedalov a kolléga a szólt a programozással és a kölcsönnel, diákhitellel kapcsolatban várjuk a bizottság álláspontját. Boris úr szintén beszélt a költségvetésről, ezzel kapcsolatban megadtam a választ, az én válaszomat. Benne Rapató asszony pedig beszélt a a szomszédságpolitika kérdéséről. Hát nekünk megvan a szomszédsági politikán keleten, és megvan annak a déli dimenziója is úgy gondolom, hogy ez az, amire gondolunk. Vannak szomszéd országaink, ezeket expressis verbis megemlítjük a jelentésben, és ők nyilvánvalóan a figyelmünk középpontjában állnak, és nyilván, amit ön elváraszt, el is fogjuk tudni érni. Ami pedig a címet illeti. Yes, Europe. Ha ez, hogy Európot mondunk, az nagyon franciásan hangzik. Európa az lehet. Franciául, németül, angolul, Európa. Itt nem hangzik a válasz. A jesszel mit kezdjünk? Elnök asszony, hát mit csináljunk a jesszel? hát lehet, hogy nem já, Európa. Igen, de hát mm, nem, nem, nem. Majd igazi márkanévé válhat. A Yes Europe vagy Yes Európa az azt jelenti, hogy minnyáján támogatjuk Európát, Adenauer, Schumann, Monet, eh, Gasperi és az alapító atyák Európája mellett azt mondjuk, hogy igen, a jeszt azt mindenki érti Európában, még Franciaországban is, nem igaz? Én azt gondolom, hogy nem állunk egymástól igazán távol. Lifelong learning, formation tout au long de la vie, franciául, és élethosszig tartó tanulás magyarul minden nyelvre le lehet ezt fordítani. Miért nem mondhatnánk franciául, hogy we Európa, magyarul meg, hogy igen Európa? Hát nagyon kreatívak lehetünk e téren. De most befejezem, és korelulnak adom meg a szót. Kérem. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Pakasszony, hadd mondjam, hogy igazi öröm volt számomra és kollégáim számomra, hogy én vagyok felelőse a tárgyalásoknak. Nagy kihívás, öröm, hogy itt lehetek, és azt gondolom, hogy én igazi híve vagyok annak, hogy lehet javítani a bizottság javaslatán, ha majd a tanácson is átmegy és eljut a parlamenthez. Azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a jellegi programok nagyon jók, és amire szükség van az, hogy még jobbá tegyük őket, egy gyakorlatilag ezt a célt szeretnénk elérni. Hogyan? Néhány kérdésre megpróbálok válaszolni a doktori iskolákat illetően, a PhD fokozatokat illetően a doktoranduszok hol jelennek meg ebben az új javaslatban a 2014-2020-as időszakban. A jelenlegi Erasmus programban is ott vannak a doktoranduszok, tehát a jelenlegi Erasmusban van két projekt, ami folytatódik, a kreditek mobilitása, tehát lehet a krediteket magukkal vinni hallgatóknak, ez profitálnahatnak ebből a doktoranduszok, ezt folytatjuk, és nyitott marad ez a program, a, ha elfogadják a jelenlegi javaslatot, akkor a nemzetközi mobilitás számára is megnyílik a nem EU országok esetében is és hát ez fontos az együttműködés az egyetemek között, és már ma is vannak ilyen együttműködések, amelyek magukban foglalják a doktori iskolákat is. Ez így lesz a, a jövőben is, folytatódni fog. Amit mi szeretnénk megvalósítani, az a közös doktori programok. Jelenleg ez az Erasmus Mundus körébe tartozik. Az Erasmus Mundusban van a közös master képzés, a mesterképzés. Sikeres volt, de hát a költségvetés az nem igazán komoly. Úgyhogy mi most megpróbálunk forrásokat találni, tíz Erasmus Mundus közös doktori programra, ezt lehetne ma finanszírozni a Marie Curie program keretében. És a Marie Curie, ahogyan más kezdeményezések, amelyet Lokegárd úr nagyon jól ismeri, ugye az Európai Ipari Doktorátus, és amit mi javasolunk az, hogy világossá tegyük a jövőben azt, hogy különbséget tudunk tenni a mesterképzés és a doktori iskola, a doktorképzés között, és ö, ö, a Marie Curie program között. Ez lehetővé teszi a finanszírozást, és jobban összekapcsolja a kutatást és az oktatást. A Marie Curie a 2020-as programban is fontos szerepet kap. A másik kérdés, ami világosan kiderült, az pedig a kölcsön kérdése, hitelkérdés. kérdés Fogalmazunk világosan. Itt egy kiegészítő eszközről van szó, valamiről, ami, ami kiegészíti a már meglévő ösztöndíjakat az Erasmus Mundus vagy az Erasmus keretében. Tehát ez valami, aminek a célja, hogy újabb lehetőségeket biztosítson a diákok számára, akik szeretnének részt venni a mesterképzésben nem ott, ahol megkapták a, a felvételt, vagy az eredeti ösztöndíjat. Ez fontos, és amikor garanciáról beszélünk, akkor mi nem száz százalékban garantáljuk a pénzt, hogy a bankok ezt, tehát nem száz százalékos garanciát vállalunk a bankok számára, de 18%-át garantáljuk ennek a pénznek, amit a bankok biztosítanak. Természetesen a bankoknak kell kockázatot is viselni, de ez csökken ezzel a garancia vállalással, ami 18%-át érheti el a hitelnek. És látni kell azt is, hogy a valóság, az, ez nem fiskális unió, nem bankunió, amiről beszélünk, ezért nem alkalmazhatjuk egész Európában ugyanezt a rendszert, tehát a különböző rendszereket össze kell hangolni, és meg kell nézni, hogy hogyan történjen ez a hitelezés, milyen legyen a viszonya kölcsönt felvevő és a bank között. Ugye itt vannak különböző korlátozások. Mi azt javasoljuk, hogy legyen egy flat rate, egy, egy pausál összeg, és a feltételek legyenek világosak, és a kamatszint is csökkentett legyen. Ez lenne egy, egy kegyelmi időszak, úgymond, amikor a hitelt felvevőnek nem kell még visszafizetni a hitelt, hanem csak 12 hónappal a tanulmányainak a befejezése után meg kell nézni, hogy milyen speciális helyzetben van a hitelt felvevő, akkor, hogyha elveszíti a munkáját, beteg, vagy esetleg gyermek szabadságon van, akkor ezeket figyelembe kell venni, és hát bizt, lehet, és fontos az, hogy biztosítást sal rendelkezzen esetleges betegségi esetekre, vagy akkor, hogyha valamilyen sérülést szenved. Tehát ezt ismerjük, ezeket a specifikus szempontokat, és a szociális szempontokat is mindig figyelembe kell venni a kölcsönél, és hát a legfontosabb az a szociális-gazdasági helyzete a kölcsön felverőnek. A bank meg fogja ezt vizsgálni, hogy tényleg szerepele a mesterképzésben az illető. Ez nagyon fontos, mert ez ugye azt jelenti, hogy a, az értéket fogják vizsgálni, és nem pedig a gazdasági helyzetét a, az illetőnek és természetesen nem tesznek különbséget a, a kurzusok között, mindenféle tanulmányokat el kell fogadni. És ami felmerült, az az önkéntes jellege mindennek. Azt hiszem, hogy itt a, a filozófiai oldalról, szóval ez, ez, ez gondolkodásbeli probléma. Ugye a tagállamok különbözően gondolkoznak, a jótékony hatás az azonban az egész unióban jelentkezik, és vannak olyan országok, helyek, amelyek jobb helyezést kapnak, de hát szelevi ilyen az élet, úgyhogy meg kell nézni ezt az új programban, hogy és van még egy másik kérdés, amely a pénzallokációval, tehát hogy hova jussanak a források. És persze a politikusoktól függ, hogy hozzák meg a döntést ezekről a programokról, és aztán a tanács és a parlament is nyilván kifejezi egyetértését vagy nem egyetértését, de fontos, hogy legyen egyfajta egyensúly, a politika és a politikai döntések és a, a rugalmasság is megjelenjen. Tehát legyen meg ez a, az egyensúly, képesnek kell lennünk a szektorokon átnyúló programokat. Ez megint a valóság része, amikor majd a részletekről vitatkoznak szektoronként, hogy áll a helyzet, akkor látni kell, hogy az új programban nem csak a jelenlegi Erasmus programot foglaljuk bele, hanem az Erasmus Mundust is. De hát ezt is figyelembe kell venni még egy kérdés, ami felmerült, ez a reális kérdés a különböző területekkel kapcsolatban, hogy milyen területeket fed mindez le. Ez döntés kérdése, és ma az, hogy nem fogjuk a tengeren túli területeket előnyben részesíteni, de vonatkozik rájuk is a program, tehát meg kell találni a technikai megoldást, és akkor őket is ugyanúgy be lehet vonni. A diák a definíciója, azt pakasszony elmondta, hát az a tanuló ifjúság, és a hetedik cikk tartalmazza a fogalom meghatározást erre vonatkozóan, ez benne van a Leonardo programban. Egy másik fontos kérdés az volt, hogy a nemzetközi együttműködést ki kell terjeszteni. És hát persze nagyon fontos a fejlődő országok szerepe, de hát ez pénzkérdés, hogy mennyi, mennyi pénzt tudunk az új programokra fordítani, és további eszközöket kell hozzátenni ehhez, egy új fejezetet kell nyitni erre. És az utolsó megjegyzésem az 12 hónap vagy 15 hónap, hát ezt meg fogjuk vizsgálni, az az érzésünk, hogy a 15 hónap technikai problémákat jelenthet, de megnézzük, és majd visszatérünk erre a kérdésre. De rugalmasak leszünk. A sport kérdéssel kapcsolatban csak ismételni tudom, hogy minden olyan projekt egy bizonyos elemet kell, hogy tartalmazzon ezzel kapcsolatban, a, és ott kell, hogy legyen a tagállami részvétel is. A zsamoni intézményeket is meg kell említeni. A kérdés nem egyszerű. A bizottság azt javasolja, hogy itt nem érdemes kinyitni a Pandora szelencéjét. A javaslatunk szerint itt a, a, akkor minden egyes program befogadható lenne a finanszírozásra. Azt hiszem, hogy sikerült a legtöbb kérdésre válaszolnom. Ha nem, akkor ismételjék meg a kérdéseket. Köszönöm szépen. Azt úgy értettem, hogy azt mondta, hogy gondolnunk kell arra, hogy az Erasmus mondust is beemeljük az Erasmusba. Csak azt elfelejtettem mondani, hogy a doktoranduszok azok a Marie Curie-ben vesznek részt, részben. Vagy nem? Ezért most akkor kevesebbet költenek erre. Szóval akkor maradjunk a tényeknél. El tudja mondani, hogy ezt ön hogyan ő látja, parancsoljon. Köszönöm. Először is sokkal kevesebb doktori programunk van, mint mesterképzési programunk. Tíz van évente az Erasmus Mundus 2 óta, és 35 pedig a mesterképzésben 2000 óta. Tehát nagyon nagy a különbség, ez az első dolog. A második pedig, hogy a meglévő közös programok finanszírozásának egy része az új programban történik. Az utolsó öt évben ezt folytatni kell az új programban. Tehát a költségvetés bizonyos része az új programban az a már meglévő programokat fedezi. Ez azt jelenti, hogy ami átkerül a Mari Kűribe, az egy nagyon kis rész. De ott több lesz a pénz, és ott sokkal több doktorandusz részvételét lehet finanszírozni. Köszönöm szépen, Korell úr. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet, ha jól értettem, amit mond, akkor a loan facilities-ről sok szó esett, és ami a módosítókban szerepel, az sok minden bekerült a javaslatba, ha jól értettem, és hát meg fogom, ki fogom dolgozni a kompromisszumos javaslatot, és amelyeket, amit hallottunk, mint előfeltétel, vagy tehát egyáltalán, hogy milyen struktúrában lehet ez hasznosítható, ez törvény lesz, ez jogszabály lesz, ennek benne kell majd szerepelni a, a szövegben. És akkor most még egyszer Lokegárd úrnak adom meg a szót. Csak egy kis megjegyzés, politikai megjegyzés biztos vagyok abban, hogy azért én értettem, amit Korel úr mondott, bár nehéz volt. Nincs két tejem afelől, hogy ez rendben van. De hogyha a tanácssal folynak a tárgyalások, akkor úgy lenne a dolog bölcs, hogyha ezt a hitelgarantia tervet úgy vezetjük be, hogy néhány tagállamnak ebből nem sok haszna lesz. Ez politikai kérdés, hogyha támogatni akarjuk ezt, és konszen- akkor konszenzusra van szükség a tanácsban. És én azt mondom, hogy ez jó dolog, én személyesen támogatom ezt, de világosan kell fogalmazni, hogy ez egy politikai kérdés is. Néhány tagállam támogatja az Erasmus programot ugyan, de ezzel a kérdéssel kapcsolatban esetleg problémákat fognak felvetni. Köszönöm. Én ezt értem, amit mond, de már említettem az előbb is, ha más országokra gondolok, ahol alig vannak Erasmus diákok, hát ott ugyanez a probléma merült fel. Hát erről van szó, ha valaki nem akar ebben részt venni, azt nem kényszeríthetjük és ezzel az ajánlattal senkit sem akarunk kényszeríteni. A probléma az, hogy akkor Dánia, én jártam már Árhúzban, és beszéltem a professzorokkal erről a kérdésről, és hát akkor a dánok lehet, hogy azt mondják, hogy mi magunk is meg tudjuk ezt csinálni. A németek is ezt mondják egyébként. De azért annyi szolidaritást kellene mutatni egymás iránt, hogy ne ellenezzék a, a programot, és ezt a tanácssal folytatott tárgyalásokon is meg kell valósítani. Tanácsképviselője. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkapom a szót. Ciprus biztosítani szeretné önöket, hogy amiről a parlamentben folyt a vita nagyon nagy érdeklődéssel kísértük az új programra vonatkozóan. Sokszor, többször elmondtuk már, hogy tényleg nyitottak vagyunk, nyitottak eh, az őszinte együttműködés irányába, hogy a tárgyalások sikeres véget érjenek a fiatalok érdekében, és nem csak a fiatalok érdekében. Eh, és akkor most eh, németre váltok a tanács oktatási bizottsága tudomásul vette, és most jön a szavazás november 26-án, 27-én, és itt a oktatás, kultúra, ifjúság, sport tanácssal fog ez egybe esni. Tudják, hogy a tanács már elfogadta az általános irányelvet a bizottság javaslatával kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, világosan elmondhatjuk, hogy nagyon sok ponton megvan az egyetértés, mint például az, hogy a ifjúságra legyen egy külön fejezet, hogy tartsuk meg a hat program támogatását, a zsámanét is beleértve, a rugalmasság is megmaradjon, a nemzeti hatóságok, ügynökségek vonatkozásában is, hát persze a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, és még néhány kérdés említhető, van néhány terület, ahol kevesebb, illetve nem olyan nagy az egyetértés, például hogy nagyon sok új, specifikus cél jelenik meg, és ezek a szöveget néhány ponton át, nem teszik áttekinthetővé, és a megvalósítást is megnehezíthetik. Ahogyan tudja ön, elnök asszony, az általános iránya, az általános irány az ugye nem említi, hogy milyen nagymértékben függünk a költségvetéstől. Ön is és a bizottság is elmondta, hogy az, az új finanszírozási eszköz lesz ugye a garancia, hogy lesznek kölcsönök, hitelek a mesterképzésben résztvevő hallgatók számára. Az elnökség már kétszer is felvetette ezt a kérdést az oktatási bizottságban, és szeretnénk ezt még további üléseken is megvitatni. A célunk az, hogy a bizottság segítségével legyen világos, hogy miről is van szó, mit akarunk elérni. Ezt mi most nem utasítjuk el, nem támogatjuk, egyiket se tudjuk megtenni, ha nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó, hogyan kell, hogy ez, ez működjön, ez az egész hitelezés, és milyen hatásai lehetnek és szeretnénk megpróbálni a modalitásokat is kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogy működjön ez az új eszköz egy mellékletben, amely a rendelethez csatlakozik majd arra az esetre, ha ezt, arra az esetre, ha, ha ez a facilitás elfogadásra kerül, tehát ha ezt az eszközt elfogadjuk. Köszönöm szépen még egyszer, és örülünk a gyümölcsöző együttműködésnek már előre, is, én is köszönöm. Köszönöm szépen a tanácsnak, látják, hogy az előmunkálataikat figyelemmel kísértük, néhány területen sikerült már egyetértésre jutnunk. A bizottság pedig az új javaslattal fog előállni, és akkor az már a kompromisszum irányába kell, hogy mutasson, és hát lehetőséget kapnak majd, hogy igent mondjanak. Nagyon remélem, hogy minden benne lesz, amit ön is említett, meg amit én is elmondtam. A bizottság és nagyon sokat dolgozott, nagyon sok módosító indítvány született. Azt kérem, hogy ne higgyék azt, hogy valamit most áttekinthetetlenné teszünk. Éppen ellenkezőleg lehet, hogy meghatározunk külön néhány célt, de hát a papír türelmes, és senkit nem akadályoz ez abban, hogy megértse ellenkezőleg, akit érdekel a program, az megnézheti, hogy mi lesz, mit támogatnak ezek a programok. Hogyha csak általános együttműködésről beszélünk, az túl kevés. Többnek kell ebben szerepelnie. Én a liberálisok felvetését értem én, amit Lokegárd kollega mondott, ezt egy kicsit azért rövidítem, lesz ebből is egy kompromisszumos javaslat, és remélem, hogy akkor ezen a téren is azért egymásra találunk, de úgy gondoljuk, hogy a polgárok, akik ezen dolgoznak majd hat éven keresztül, azok azért tudják, hogy miről van szó, és ezért lesz ez egy kicsit hosszabb. Az a terjedelem, amit én javasoltam, az megint az rövidebb lesz a kompromisszum alapján, tehát közeledünk egymáshoz, ez jó dolog, nagyon jó együttműködni önökkel, hogyha arra gondolok, hogy mi volt, amikor kezdtük az egészet, csak azt mondhatom, hogy nagyon jól közeledtünk közelítettük az álláspontjainkat egymáshoz. Nagyon remélem, hogy a háromoldalú egyeztetésig sikerül még néhány akadályt áthidalni, ugyanis az közös érdek, hogy a következő generáció jól képzett legyen, mert hát mással nem szolgálhat Európa, jól képzett emberekre van szükségünk, ez a mi eszközünk, és a tanács jól teszi, hogyha közép középtávú finanszírozásnál ezt figyelembe veszi, és gondol arra, hogy az a kevés, amivel rendelkezünk, azt simán el lehet venni valahonnan máshonnan. Ez így van. Nem sokról van szó. Akkor, hogyha megnézik a nagy programokat, nem akarom most ezeket megnevezni, hogy ne okozzak nehézségeket, de egy picit mindenhonnan lecsípünk, és ehhez a programhoz hozzátesszük, akkor megvan az, eh, amit, eh, amit növelésnek, emelésnek nevezünk, és akkor sikerül elérni a 20-20-as célokat. Nem tudom elképzelni, hogy a tanács másképpen tudna gondolkozni erről. Talán a pénzügyminiszterek, de hát azért nem dönthetnek mindenről ők. Ha a pénzügyminiszterek azt mondják, hogy kevesebb a pénz, és csak ennyi meg ennyi a rendelkezésre, hát akkor akik a tartalmakért felelősek, meg a gyerekekre, unokákra gondolnak, hát akkor nézzék meg, hogy nem feltétlenül itt kell ezeken a programokon spórolni, nem azért, mert mi olyan szépek vagyunk, hanem azért, mert nagyon fontos az oktatásra sokat fordítani, annyit tenni az oktatás érdekében, amennyit csak lehet, Ugye Spanyolországban a jobb lenne a helyzet, hogyha jobb lenne a nyelvoktatás, hogyha többen tanultak volna németül, akkor sokan dolgozhatnának, vagy tanulhatnának nálunk. Németországban vannak még helyek az egyetemeken, csak nem tudnak németül a spanyolok. Tehát a nyelvoktatás ott, ott hibázott. Meg kell nézni majd, hogy hogyan lehet a százalékokat elosztani, anélkül, hogy elvennénk valakitől valamit, de a közös szándékunkat meg kell valósítani. Akkor ezzel a vitát lezárom, és köszönöm a tanácsnak, és a bizottságnak, és a kollégáknak ezt a nagyon jó együttműködést, és akkor holnap meg fogják kapni a kompromisszumos javaslataimat. A költségvetés, a sport és a hitel témakörében, és akkor novemberben szavazhatunk. Köszönöm szépen, jöjjön a következő napirendi pontunk. Ah, so, yeah. Ja. Jetzt kommen wir zum Punkt. Átérünk a hetes és nyolcas napi rendi pontra, ugyanaz az előadója e kettőnek, így e hát együtt kezelhetjük őket, már csak azért is, mert a témák átfedésben vannak. Itt a vállalati, vállalati társadalmi vállalásra a társadalmi érdekek előmozdításáról, valamint a fenntartatos inkluzív fellendüléshez vezető útról fogunk vitatkozni. Remélem, hogy a javaslat mindenki előtt ott van, kiadott a bizottság egy közleményt, amelyben egy új Európai Uniós stratégiát nézett irányzott elő 2011-14-es időszakra vállalati felelősi vállalással kapcsolatban. Lökegor kolléga az előadónk, ő egy véleményt készített eh, ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Tény, hogy a Juri és az Empölő szakbizottságok nem jogszabályalkotási jelentést készítettek ezzel a bizottsági közleménnyel kapcsolatban, és ezt tették az 50-es cikkely szerint, ahol a két bizottság társbizottsági eljárás keretében működik egymással együtt. Mi most tehát véleményt fogalmaztunk meg ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amelyet december 16-a után a két érintett bizottsághoz, a Júri és az Empölő szakbizottsághoz fogunk továbbítani. Morten, kapja meg most a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerencsére két véleményt nem kellett uh, uh, megírnom, még akkor is, hogyha két illetékes szakbizottsághoz intézzük, egyetlen jelentésről, véleményről van szó. Mindenki megkapta, az anyagot három aspektusra összpontosítottam először. A figyelemfelkeltés, láthatóság, képzési aspektusok, oktatási jellemzők, és a vállalati társadalmi felelősségvállalás, mint kapocs a gyakornoki és tapasztalatszerzési periódusban. Azt gondolom, hogy óriási jelentősége van annak, hogy a, en, ezen vállalati társadalmi felelősségvállalásról tudjanak a polgárok. Láthatóvá tegyük azt. A szakbizottságnak hozzá kell járulni ahhoz, hogy kommunikáljunk a vállalati társadalmi felelősségről. Második aspektus, oktatási, képzési aspektusokra vonatkozik. Valóban releváns oktatási tantervekbe kellene beépíteni ezt a témát, hogy a diákok, hallgatók a témakörrel megismerkedhessenek. Harmadik aspektus pedig kapcsolat az egyetemek és vállalatok között, a diákok számára, a hallgatók számára. Hogyan lehet gyakorlati tapasztalatokat biztosítani gyakornoki részmunkaidős vállalatnál töltött időn keresztül, hogy tudatára ébredjenek a téma fontosságának. Itt egyáltalán nem ellentmondásos a téma, én azt gondolom, hogy el fogják fogadni a bizottságok a véleményemet. Szörje Costa. Grazie, Presidente. E, sì. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértek azzal, amit a kolléga az előbb mondott, csak néhány szempontot szerettem volna kiemelni, amelyek adott esetben szerepelhetnek a véleményben, és ebben az értelemben fogunk módosítókkal is élni. Ami az egyetemek és vállalatok közötti kapcsolatokat illeti, Európában és a saját országomban is vannak erre nagyon jó példák. Jó példák a szakképzésért felelős intézmények, egyetemek és középiskolák között. Tehát nem csak az egyetemek és vállalatok, hanem a középiskolák és a felsőoktatás között is jó kapcsolatok vannak. Egy másik dolog, amit megemlítenék, hogy nagyon érdekes lenne, hogyha aláhúznánk, hogy a vállalatoknak eh, az eddiginél szélesebb körben kellene az önkéntes munkavállalásra építeni, az önkéntes tevékenységekre. Ez akár belekerülhetne a munkaszerződésekbe is. Az önkéntesség tehát fontos, hogy elismerést kapjon, és lehetőséget adjunk, akár a munkaszerződés keretében is, hogy a munkahelyről eltávozva önkéntes tevékenységet végezzen a munkavállaló. Tehát ez jogként biztosítani kellene a munkavállaló számára és nem csak formális, hanem informális kapacitásokat, képességeket is elismerünk a munkavállalók esetében. Ezzel kapcsolatban vannak már érdekes tapasztalataink, amelyek olyan emberektől származnak, akik például banki alkalmazottként önkéntes tevékenységet végeztek, kiküldetésbe mentek, hogy más munkát ellássanak. Aztán egy további pont, amit úgy szintén érdekesnek tartok, az annak a lehetősége, hogy a Eurobusiness az Európai Kereskedelmi Kamarák vagy más hálózatok útján munkavállalói csereprogramokat indítsunk útnak. vagy egyszerűen csak egyfajta információcsere alakuljon ki, hogy a vállalati felelősségvállás területén mik a legjobb gyakorlatok. Tehát a vállalatoknak segítenünk kell, hogy megértsék az ezzel kapcsolatos feladataikat, és lássák, hogy nem csak profitot kell termelniük, hanem a szociális felelősségüket is fel kell vállalniuk. Így például a fogyasztókkal szemben. Elnök, köszönöm szépen. Az, amit most Kosta asszony mondott, az tulajdonképpen szerepel már a szöveg, legalábbis ahogy én azt értettem az iskolák témája a negyedik pontban van megemlítve, a diákok, egyetemi hallgatók kérdése is. Az irodámban például volt diák, középiskolai diák, normális esetben csak egyetemi hallgatók voltak vendégként az irodámban, de most aztán egy megkeresést kaptam az egyik ismerősömtől, hogy egy 16 éves középiskolai, középiskolai diák lányát fogadjam az irodámban megné, meg kellene né, meg, tehát csodálkoztam, illetve nagyon érdekesnek tartottam, mi mindent tudott befogadni, mi mindent tapasztalatra tett szert. Mi a vállalatokkal, az egyetemek a vállalatokkal gyakran működnek együtt. Én ugyan nem vagyok vállalat, de hát nekem is sok együttműködésem van egyetemekkel. Nagyon sok területen elindult már az együttműködés, ami pedig a önkéntes kötelezettségvállalást illeti, ez is benne van a hatos pontban. Úgy gondolom, hogy talán még jobban aláhúzhatnánk ezt, ezzel kapcsolatban akkor készítsen módosító indítványt, de úgy gondolom mindez elhangzik a véleménytervezetben, és megfelel annak, amit a jogalkotási időszak elején már elfogadtunk az egyetemek és vállalatok közötti együttműködés témakörében ennek fontosságát nem tudjuk kellően aláhúzni. Úgy gondolom, hogy teljesen egyet tudok érteni azzal, ami elhangzott, és Kosta asszony talán még erőteljesebben kihúzhatja ennek fontosságát egy megfelelő módosító indítvány keretében, aminek benyújtási határideje ugye jövő hét november 15-e. November 15-e déli 12 óra. Morten, lenne még hozzáfűzni valód, vagy te is osztod az én álláspontomat? Parancsolj! Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, mint ön. Jó, akkor a 7-es, 8-as pontot lezárhatjuk, és áttérhetünk a 9. napi rendi pontra, amely az EU 2010-2012-re szóló ifjúsági stratégiájának végrehajtása. Papa Nikolau kollégának adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen. Először is a bizottságnak szeretnék köszönetet mondani a, a bejelentéséért. Rövid szeretnék lenne, de mégis specifikus aspektusokra is szeretnék kitérni, mert szerintem fontosak. Azzal a bevezetővel és gondolattal nyitnám, hogy úgy gondoljuk, az ifjúsági stratégia az egy létező, egységes, nagyszerű, és megvan. Ezt úgy természetesnek vesszük. És itt a szakbizottságban úgymond vezető szerepet töltünk be e tematika ö, felülvizsgálatában. Ugyanakkor azt is, annak is tudatára kell ébrednünk, hogy két éve beindultak a dolgok, az ifjúsággal összekapcsoltunk más aspektusokat, más szakterületeket, de hát nem működtek a dolgok annyira jól, mint ahogy szerettük volna. A különböző tagállami és európai öm, intézmények közötti ö, bejelentésekben ö, közös megközelítést, ö, őszinte ö, szavakat hallunk. Két évvel ezelőtt mindenki nagyon lelkes volt. Van egy EU-s ifjúsági stratégiánk azt végre kell hajtani. Az ifjúságot segítjük, és úgy hisszük, hogy ez fontos, az európai ö, társadalmat is támogatjuk ezáltal. Természetesen átgondoltuk és át megvitattuk azt is, hogy hogyan lehetnénk segítőkészebbek, produktívabbak, termelékenyebbeket éren. De hát bizony, a dolgok ö, azóta sokkal rosszabbul mennek, és eddig példátlan méretű visszaesést tapasztalhattunk, szinte 30%-ig, és Görögországban, Spanyolországban 75, 77 százalékos a visszaesés, 75 százalékos az ifjúság munkanélkülisége Olaszországban, Franciaországban majdnem 50 százalékos. Egyszerűen az ifjúságnak most már az oktatásra, képzésre e, sincs szinte lehetősége, még kevésbé a munkahely, első munkahely megtalálására. Az EU nem volt felkészülve egy ilyen horderejű probléma kezelésére. 2010-től a máig a tagállamok az ifjúsági stratégiájukat 10%-ban próbálták meghatározni költségvetési keretekben, de hát nem, azt kell, hogy mondjuk, hogy az EU ifjúsági stratégiának végrehajtására nem került sor úgy az elmúlt két évben, ahogy szerettük volna. Egyszerűen arról szeretnék csak beszélni, hogy valóban a bejelentésekhez képest, amit dedikált módon befektetnek az országok, az az hát még nem elégséges. És hogyha ehhez az alaphoz kötjük magunkat, akkor minden polgárunk felé azt közvetítjük, mint üzenetet, hogy kövessetek minket. De hát akkor nem vagyunk valósághoz hűek. Ez az első megfontolásom. Második megjegyzésem. 2010-12 alatt a tagállamok a az ifjúsági stratégiájukról nem kommunikáltak eléggé sem egymás között, sem a médiák felé. Fejlemények történtek, a, a közösségi médiáknak hála, de az elemzéseknél, amikor a kulcsfontosságú elemzéseket olvasok, akkor láthatjuk, hogy az ifjúság 50%-a az EU-ban a közösségi médiákat nap mint nap használja és egyszerűen szinte nem olvashatunk egy fejezetet sem a, a stratégiánkról a médiákban. Harmadik megfontolás, igen fontos, hogy mutatókra van szükségünk, nyomonkövetésre, monitoringra, és ez is hiányzik még a koordináció nyílt, módszerének égisze alatt és a bizottság e, és a tanács is utal a koordináció nyílt módszerére, és a 4.2-es bekezdésben is olvashatunk erről, de ez még nem elégséges. kértük, hogy ez ne így legyen, és ezt nem tettük hiába. Mert most már az ifjúság problémája mindenki számára világossá vált, és hozzájárultunk ehhez mi is, a tudatosság fokozásához, és látjuk, hogy mivel állunk szemben, és úgy véljük, hogy egy Európai Uniós demokratikus működés mellett az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Parlament hozzájárulása a koordináció nyílt módszeréhez, az csak pozitív lehet, én úgy érzem, hogy többet kell tennünk az asztalra etéren többre van szükségünk. Itt nem kritikusan közelítem meg az Európai Bizottság munkáját, szó nincs erről. A helyzet olyan, amilyen, de meg kell birkoznunk ezzel a helyzettel. Ahogy mondtam, őszintén kívánok ma szólni, és én úgy vélem, hogy nem elégíthet ki minket. A jelenlegi helyzet, az ifjúság, az ifjúság problémája, az ifjúság szükségletei terén. Röviden a bizottsághoz is szólnék, a, szövetség bizo- a, szöve- a bizottság szövegéről szólnék. Minden alkalommal, amikor bejelentéseket olvasok az ifjúságról, a bizottság tollából, még mindig megpróbálom megérteni, hogy a szektoriális megközelítés az mennyire jó, vagy sem. Nehezen értem meg, hogy a bejelentésben miért nincs utalás a, arra, amiről Barózó úr tavaly december 20-án bejelentett a, az ifjúság a mozgásban stratégiával kapcsolatban. Pontos mérő eszközökről nem beszélünk. Egy milliárd euróról olvasunk az ESZA-ból, de ugye az Európa, a, a tagországokba eljut ez az összeg? Az olyan, az olyan fiataloknál, akik első munkájukat keresik, úgy gondolom az utalás nem elegendő a bizottság részéről. Többet szeretnék látni a szövegben, specifikusabb, téma specifikusabb utalásokat. A speciális task force az ifjúságért, ez Mm, miről van szó? Az, hogy most ez egy újabb stratégia lesz? Az-e úgy gondolja, hogy az előző stratégia nem volt eléggé átfogó? Mit értek ez alatt? A bizottság mire gondol? Itt most Andor biztos úr megközelítése egy újdonsült megközelítés? Vasziliu biztosasszonyjal próbálnak most közös stratégiát kidolgozni? Hát ezt tisztázni kellene. 2009-től kezdve már ezen eltűnődöm, és ezért kezdtem azzal ma a bevezetőmben, amivel sokkal célirányosabb eredményekre van szükségünk. Én azzal zárnám, hogy nem hiszem, én azt, hogy még ha 2010-re tekintünk vissza, és a végrehajtást nézzük, akkor abban hiszek, hogy a bizottság megközelítése, meg a helyzet is rosszabb, mint 2010-ben. Persze rugalmas megközelítésre, kezdeményezésekre szükség van, de a plenárison két héttel ezelőtt ugye az Erasmus programról már beszéltünk. Én hiszek abban, hogy a mi szakbizottságunk erőfeszítése is gyümölcsözők lehetnek majd, hogy új, konszolidáltabb, úgymond YES program mellett, az élethosszig tartó tanulás programja mellett letehessük a voksunkat. De a végrehajtás stádiumában vagyunk már, és úgy gondolom, hogy a végrehajtás bizony nem sikeres. Ezzel nem azt mondom, mert nem is hiszem, hogy a bizottság ne tenné meg a megfelelő erőfeszítéseket. Nem erről van szó. A tagállamoknak komoly felelősségük van, sőt, a felelősség javát az ő vállukon ö, kell, hogy hordozzák, és az új jelentéssel remélem hozzájárulunk majd az előre haladási jelentésen keresztül az ügy sikereviteléhez a bizottság kezdeményezését üdvözöljük, üdvözöljük azt a véleményt is, amelyet a bizottság az Amploa szakbizottságtól kap majd, és én úgy gondolom, hogy az ifjúság problémája óriási probléma Európában. De nagyon körültekintőnek kell lennünk most is, mint mindig, hogy átfogó, holisztikus megközelítést tudjunk alkalmazni mindazon problémákkal szemben, amivel az ifjúság küzd. Egyetértek a különböző ágazatokban, környezetvédelem és más témák területén is, hogy szükség van ifjúsági stratégia beágyazására is, ami a foglalkoztatást illeti, a munkahelyi felzárkóztatást, valóban minél korábban rá kell mutatnunk a problémákra a fiatalok, akik túl korán lemorzsolódtak a rendszerből, át kell gondolnunk, milyen kezdeményezésekkel tudjuk őket megközelíteni, és kombinálva például a szakképzést és a munkát, képzésbe ágyazott munkahelyekre gondolok. De még többre van szükség, de hát tudnám én itt most folytatni, sokáig tudom, minnyáján fáradtak vagyunk, későre jár az idő, lesz még lehetőségünk véleménycserére következő üléseink során is, de még egyszer, ismétlem magam, de őszintének kell lennem nem elégíthet ki minket. Az a helyzet, amiben ma az ifjúság, ma európai szinten él. Nem. A jelentésben azt nem mondhatjuk, és nem érhatjuk le, hogy két évvel az új stratégia megszavazása után ott tartunk, ahol pozitív fejlemények nem igazán történtek, sőt, szinte csak negatív fejleményeket tapasztaltunk. Igenis döntő jelleggel kell kimondanunk, hogy mit akarunk a jelentésünkben, őszintén kell fogalmaznunk, és igenis meg kell kondítanunk a vészharangot minden tagállamot, minden intézményt fel kell kérnünk arra, hogy aktívabban, tedlegesebben lépjen föl e területen, mert ez az nemzedék veszélyben van. És Európa jövője is veszélyben van, hogyha ez a nemzedék veszélyben van. Köszönöm a támogatást, köszönöm a bizottságot, bizottságnak a, a dokumentumát, és azt gondolom, hogy elérkezett az idő, hogy az üzenetet közvetítsük saját kezdeményezésű jelentésben, fogalmazzuk meg véleményünket, például az ifjúság évén keresztül, majd vannak még ötleteim, hogy hogyan lehetne mindezt nevesíteni, meg megvalósítani, különböző megközelítések, az ágazatokon átívelő ö, megközelítésben gondolkodom én, a jelenlegi ö, pénzügyi, több éves pénzügyi terv aspektusait sem felejthetjük el, az európai vezetőket, az európai végrehajtókat, és fel kell, hogy kérjük az ügy felkarolására, és igen, a szakbizottságunknak van mit letenni az asztalra. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much. Yeah. Köszönöm szépen. Hát, hogy is mondjam. Ez nem volt túlságosan bátorító. Azt hiszem, hogy a valóságot írta le. Néha erre persze szükség van. Nem csak szép szavakkal kell kifejezni magunkat, dolgozni kell, de mint mondta, a bizottságot nem lehet hibáztatni, azt hiszem, hogy tudjuk, hogy kit kell hibáztatni, mint mindig. Ez a tanács. Már nincs itt a képviselője, de ez a tanács. <laughs> Rendben, akkor neved el a asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek és pozitívabb. Először is hálás vagyok Papalikonau úrnak szívesen működtem együtt vele, nagyon komoly szakértője a területnek. Szeretnénk a legjobbat kihozni, ez a közös célunk. A bizottság szempontjából fontos, ugye, az elismerés, ez egy nagyon fontos lépés, és hát persze az ifjúsági szervezetek munkájáról van szó, a párbeszédet mind szem előtt kell tartani, ez egy nagyon fontos partner az ifjúság, és nagyon meghatározó. Aztán nagyon fontos az internship, fontos a gyakornok képzés, az ifjúsági szervezetek szeretnék elérni, hogy minél jobb minőségű gyakornoki lehetőségek legyenek egy olyan struktúrált párbeszédet akarunk kialakítani, amely tekintete van a későbbi lépésekre is, megnézi a valóságot, hogy mi történik a párbeszéd után, és még nincs elegendő mm, tapasztalat és hát majd meg kell látni, meglátjuk, hogy milyen pontokon lesz szükség változtatásra. Minden ex post történik, a jó példák a programokról, ugye 7 éves távlatokban jelennek meg, de hát nekünk az egyéves programokat is ki kell dolgozni, meg kell határozni a mainstream-et, ez egy jó dolog, de hát rögtön az elején távlatokban is kell tudni gondolkozni. A bizottság javaslata következő három évre a szociális befogadás, az inklúzió, ezt nagyon pozitívnak tartom, és hát a válság ide különösen fontos bevonni mindenkit, ez a jövő szempontjából meghatározó. Számomra különösen fontos ez a kérdés. Nem szabad elfelejteni, hogy fiatalokról beszélünk, és ez az egész nagyon fontos része az ő életüknek. Szívesen dolgozom együtt önökkel, kedves kollégák, és jó szerencsét kívánok a munkához. Köszönöm. Boris kollega. Köszönöm szépen. Valóban szakértője ön ennek a kérdéskörnek, a fiatalokkal foglalkozik, de az a keserűség, ami kihallatszott a szavaiból, hát ez valóban igazi problémákra vezethető vissza gondoljunk arra, hogy mennyire tehetetlenek a kormányok a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatosan, hogyan lehet segíteni a fiatalokon, hogyan lehet foglalkoztatást találni számukra. Sok esetben jól képzett fiatalokról van szó, és hát a válság az bizony nincs tekintettel erre. Meg kell próbálni segíteni az új pénzügyi tervelés talán az Európai Parlament is tud hozzájárulni ehhez, meg kell beszélni a jövőt, meg kell nézni, hogyan tudunk mindent koordinálni, egyeztetni a programban, hogy az ifjúságpolitika még hatásosabb legyen. A 2020-as stratégia során a Barózó Bizottság nagyon sok mindenről beszélt, mobilitásról, mindenek előtt kiindulva természetesen a jelenlegi munkaerőpiaci valóságból. Amit a kollega mondott, az lehet a kiinduló pont. Ez a fontos terület, mint az ifjúságpolitika, mindenképpen foglalkozni kell az új MFF-nek a válság háttere előtt, át kell dolgozni ezt a politikát. Köszönöm szépen. Hansen úr kíván beszélni? Tessék parancsolni, bizottság. Köszönöm szépen. Én az ifjúság politikai osztályt vezetem. Két kollégámmal jöttem el. Az egyik az a struktúrált párbeszédért felel, és jobbra tőlem pedig egy norvég szakértő ül, aki az ifjúsági jelentésekért felel. Köszönöm a parlamentnek és ennek a bizottságnak ezt a nagy érdeklődést és lelkesedést, hogyan tudjuk elmélyíteni az ifjúságpolitikát. Emlékszem, hogy korábban is foglalkoztunk és foglalkoztak ezzel, és hát nagyon nagyra értékelem, hogy ezt tovább kívánják fejleszteni. Fontos a szektorális szempont, Nyolc cselekvési terület van, a foglalkoztatás, az önkéntesség, az ifjúság a világban, stb. Úgyhogy nagyon sokrétű ez a politika. A tervezet, amit láttunk, ez csupán információ, ez a tagállami beszámolókon alapul, ez egy kollektív erőfeszítés, a bizottság nem maga dolgozta ki. Ez egy közlemény, 12 oldal, amely magában foglalja mindazt, ami az önök számára is fontos. Ez egy munkaanyag, tükrözi a mi, mi eredmény szemléletű megközelítésünket, tele van statisztikával, adattal, tende, tendenciákat írunk le. Nagyon nyilvánvaló tendencia, hogy az ifjúságpolitika politika az nem lehet felelős a jelenlegi makroökonomiai helyzetért, de hát az ifjúsági munkanélküliség az nagyon sok országban megdöbbentő Európában, és megoldásokat kell keresni a nem, az informális tanulás, a nem formális tanulás formájában a készségeket, képességeket kell fejleszteni a fiatalok körében fontos a részvétel, a fiataloknak lehetőséget kell adni, hogy hogy a különböző javaslatokat megnézzék, amelyeket mi kidolgozunk. Fontos a struktúrált párbeszéd erről a kérdésről a 2010-től 2011-ig tartott az első ciklus, és a következő ciklusban pedig a participáció lesz a lényeg, a részvétel. Ez a prioritás a struktúrált párbeszédnek. És a szociális, a közösségi oldalak is nagyon fontosak, a fiatalok részt vesznek ezeken, használják ezeket, mi megnéztük, hogy milyen a részvétel a fiatalok oldalán, és a közösségi oldalak, az új technológia nagyon jelen van a fiatalok körében már jó ideje készülünk arra, hogy legyen egy olyan politika, amely az új technológiai szempontokat is figyelembe veszi. Az első fázis hamarosan megjelenik, és ez egy új törekvés, hogy a közösségi oldalakat is bevonjuk Hát ezt csak azért mondtam el, mert erről szólt az előttem szóló, és köszönöm még egyszer. Nagyon sokoldalú az ifjúság politika, egy nagyon komoly prioritás, nagyon sok vetülete van, Észak-Afrikáról is szó esett, a, a fiatalok szerepe a forradalomban, a nagyon fontos esemény volt Tunisban, amikor egy fiatal aktivista beszélt arról, hogy hogyan lehet ott az ifjúságpolitikát alakítani. És hogy mi történt Észak-Afrikában az Egyesült Államok követségénél, a tunéziai elnök is ott volt, ez egy nagyon komoly esemény volt, úgyhogy ez egy komoly erőfeszítések történnek a régióban. Úgyhogy csak gyorsan ennyit tudtam mondani a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Esetleg a kollégájuk is szeretne még valamit hozzátenni, aki a bizottság képviseletében? That's the case? Okay. Then nem így van? Köszönöm. Papa Nikonai úré az utolsó szó. Nagyon rövid leszek. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik megjegyzésekkel éltek. Várom az árnyék előadókkal az egyeztetést. Építőipa, építő erejű és épületes és konstruktív lesz majd az együttműködés, bízom ebben. És a kezdeti jelentés, az ifjúsági jelentés az egy olyan jelentés, amelyet tovább folytatunk. Köszönöm az elnöknek, a bizottság sokat tesz. A kezdeti jelentésben üdvözöltük az erőfeszítéseket, és az új eszközöket az ifjúságpolitika terén, de És ezért vagyok én kevésbé lelkes, mint két évvel ezelőtt, sőt, borulátó vagyok egyes területeken. Miért? Mert óriási válság közepén vagyunk, nem vagyunk elég hatékonyak, és úgy gondolom, hogy ez a stratégia nem hiszem, hogy prioritást képezne az tagállamok számára. Abban sem hiszek, hogy a számadatok fényében el fogjuk tudni érni a 2020-as stratégia céljait, és egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy az ágazatokon átívelő megközelítés, ami a papíron szerepel, az valóban érvényesül. Példákkal éltem bevezetőmben, és én úgy gondolom, hogy valósággal állunk szemben, és ezt tudatosítanunk kell magunkban, szembe kell néznünk a tényekkel. És a bizottság persze megfogalmazza a jelentése, de itt most nem lárporlán módon kritizálunk, csak azért, hogy negatívan fogalmazunk, nem. Építő jellegűek szeretnénk lenni, és ezt valóban hatásosan akarjuk megtenni ütősen miért? Mert fenyegeti a hiányosság a jövőjét, az ifjúságnak a jövőjét Európának. Akkor elértünk a kilences napi rendi pont végére. Jön a tizedik napi rendi pont a koordinátorok ülésén hozott határozatok jóváhagyása. Nincs itt probléma, egyébek, itt sincsen meg ezen. Következő ülésünk időpontja november 26-27. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és mindenkinek kellemes estét kívánok.